kedves kollégák folytatjuk az ülésünket. elsőként a tegnapi ülés jegyzőkönyvének elfogadására kerül sor az elfogadott jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak. kérdezem a képviselőtársaimnak van e valakinek észrevétele a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? nem látok ilyet gy kijelenthetem hogy a jegyzőkönyvet elfogadjuk elfogadottnak tekintjük.